Nikola Dent itt választották meg az Európai Parlament képviselőjének 2019. szeptember 5-i hatállyal Dandi úr Roberto Galtieri helyére lép, akiről mindannyian tudjuk, hogy az olasz kormány tagja lett. Üdvözlöm az új kollégát, és eh, emlékeztetem arra, emlékeztetek arra, hogy Danti úr az eljárási szabályzat rendelkezései értelmében teljes joggal vehet részt az Európai Parlament és bizottságainak ülésén. Üdvözöljük őt itt az Európai Parlamentben. Itt van, fel is állhat, ha gondolja, Danti úr, üdvözöljük Önt. Éljen, éljen, éljen. Most pedig rátérünk a mai szavazásra, amelyek ma nagyon rövidek, de nem kevésbé fontosak. Az első szavazás az Európai Központi Bank elnökének kinevezése. Christine Lagarde a jelölt. Titkos lesz a szavazás. A szavazást megnyitom.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 394 igen szavazat, 206 nem szavazat, 49 tartózkodás. Gratulálunk Lagard asszonynak. A második szavazás. Az Európai Központi Bank Földületi Tanácsának alelnökének kinevezése. Yves más, kinevezéséről szavazunk. Ez is egy titkos szavazás, a szavazást megnyitom. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezártam. ...379 igen, 230 nem, 69 tartózkodás. A jelöltet így a szükséges többséggel megszavaztuk. A harmadik szavazás következik. A gépjármű nyilvántartási adatokra vonatkozó Irországgal való automatizált adatcsere megindítása. López Aguilar jelentésről van szó. Titkos a szav- nem, nem titkos a szavazás, de név szerinti, és így a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. ...588 igen, 59 nem, 29 tartózkodás, így elfogadtuk ezt a jelentést. Ich komme, wir kämen jetzt zu den Erklärungen. Most jönne a szavazatok magyarázata, de senki nem akart szavazatot magyarázni, és ezért három óráig megszakítjuk az ülést. Mindenkinek jó étvágyat! Thank you.